kormányjal, mm, Ashton asszony jelenlétében jól lenne beszélni arról, hogy az Európai Unió hogyan viszonyul Kínához, ez a problémához. Szerintem ez nagyon jó lenne. Köszönöm szépen, kolléga, mondja az elnök. Tisztelt kolléga, ezt a kérdést az elnökök értekezete elé kell terjeszteni, Konbendit, mint frakcióvezető úr, az elnökök értekezletén ezt a javaslatát megemlítheti. Hölgyeim és uraim, ha megengedik, az első napi rendi pontra térnék rá, közös vita az LKB 2009-es évi jelentése, illetve a valuta árfolyamok. Két jelentés készült, Bálc úr jelentése, az LKB 2009-es éves jelentése, illetve a bizottság nyilatkozata a nemzetközi valutaárfolyamok alakulásának legutóbbi fejleményeiről. Egy kérésem lenne önökhöz ha elhagyják a termet, kérem tegyék meg mielőbb, minél gyorsabban. Én persze azt hittem, hogy maradnának, de ha el kell menniük, kérem csendesen tegyék meg, és minél gyorsabban, hogy legyen lehetőségünk ezekről a fontos témákról vitázni. Kérem, amilyen gyorsan lehet, hagyják el a termet, ha már elhagyják. Uh, dear colleagues. Kedves kollégák! Kérem szépen önöket! Kérem szépen, hogy foglaljanak helyet, hogy megkezdhessük az ülést, a vitát, a plenáris ülésünket. Konbendit, Dániel, Konbendit kolléga, kérem szépen, hagyd már abba a púrpárlét. Hát nem valami jó így kezdeni, mondja az elnök. Jelentéstevőnk. Burkhard Balc kolléga. Öné a szó. Burkát Pálc kolléga. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt elnök úr! Már kérték, hogy legyen nagyobb a nyugalom a teremben, és remélem, hogy a kollégák is ehhez fogják magukat tartani. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A mai jelentésem a 2009-es évet tárgyalja az Európai Központi Bank szempontjából. Mindezt a gazdasági pénzügyi válság hátterében teszi. A jelenség, amely először pénzügyi válságként jelent meg, az kiterjedt második fázisában a reálgazdaságra is. A gazdasági tevékenység világszinten csökkent, csökkentek az adóbevételek, de nőttek a szociális kiadások is, és ahhoz vezetett, hogy az államháztartások eladósodtak. Ezen kívül a különböző gazdasági intézkedések is növelték az eladósodást. Ez ahhoz vezetett, hogy az egész Európai Unióban minden egyes országban megszorító csomagokat hoztak létre. Ezekre azért volt szükség, e, ez a szükség volt remélem szerint, azonban néha ezek korla, korlátozták a kormányok cselekvőképességét. Mindennek, mindezek ellenére 2009 második felére kezdett kilábalni Európa a válságból, azonban ekkor megjelent egy harmadik hulláma a válságnak, ez pedig az állami eladósodást jelentette. Az elmúlt napokban láthattuk az ír példán, hogy a tagállamok eladósodásának problémája még nem lett megoldva, és ezért Van Rompuy úrral egyetértek abban, hogy az euró végét nem lehet emlegetni, és az én jelentésem 2009-el foglalkozik, és elmondhatjuk azt, hogy az LKB megfelelő módon, sőt jól reagált a kihívásokra. A, az intézkedések megfelelőek voltak, és megőrizték, meg, megelőzték azt, hogy összeomoljanak a pénzügyi intézetek. Azonban a pénzügyi intézetek likviditása nem volt mindig megfelelő a reálgazdaságnak, és ezért nem tudták minden esetben kifejteni megfelelő hatásukat. Nagyon fontos az, hogy megfelelő módon vezessék ki a, intézkedéseket. A görög problémák lehet, hogy az adott országból fakadnak, azon mellettek is nyilvánvalóan tették a problémákat az euróvezetben. A stabilitás és megkesési paktumot megsértették többször, például ezt láthatjuk Írországban is és emiatt meg kell akadályozni azt, hogy további módon sérüljön a paktum. Jobb kiegyenlítésre van szükség a növekedési és stabilitási paktum kapcsán. A múltban nem valósult meg az egyensúly a különböző tagállamok között. Az euró terület nek, ezért mindenképpen fel kell lépni az újabb krízist meg lehessen előzni. A strukturális eh, reform eh, folyamattal lehetne az euróvezetet erősíteni. Az Európai Központi Bank függetlensége fontos az új gazdaságirányítás szempontjából is, főként az újonnan létrehozott Európa Rendszerkockázati Testület szempontjából és az Európai Parlament feladata az, hogy eh, ellenőrizni az LKB-t, és ezt komolyan fogjuk venni. Meg vagyok, meg vagyok arról győződve, hogy az Európai Unió segített abban, hogy erősebben tudjon kilábalni az ebből a válságból, és a elkövetkező hónapokban le kell vonnunk a következtetéseket. Mindig is bebizonyítottuk azt, hogy mindig akkor fejlődött az Európai Unió legjobban, hogyha a kihívásokkal szembenéztünk. Tehát a válság jó lehetőséget kínál arra, amelyet kihasználhatnánk. Végezetül szeretném megköszönni egy másik frakció anyag jelentéstevőjének az együttműködést. Nagyon jó volt az együttműködést, gondolom, hogy ez az együttműködés egyértelmű, de mégis kell ezt emelni. Elnök, köszönöm szépen, kedves kollega, köszönöm szépen a hozzászólását, és üdvözöljük az Európai Parlamentben az Európai Központi Bank elnökét, Jean-Claude Trichet, a szó. Merci beaucoup. Köszönöm szépen, nagyon szépen köszönöm, elnök úr. Tisztelt jelentéstevő úr, tisztelt Balc, tisztelt képviselő úr, hölgyem és uraim, tisztelt képviselő urak és hölgyek, tisztelt ház. Mint a szerződés azt előirányozza, bemutathatom önöknek az LKB 2009-es éves jelentését egy kicsit felbojdultak az európai parlamenti választások miatt a ütemtervek. Ugye én múlt márciusban jártam önök előtt, hogy bemutassam az éves jelentést, hát most másodszor találkozom önökkel ebben az évben. Engedjék meg, hogy először is megköszönjem a támogatást, köszönöm szépen az állásfoglalás indítványt, amit az Európai Parlament előkészített. Nagyon támogatom, hogy az Ekon Bizottság előtt rendszeresen megjelenhetek, és támogatom azt is, hogy a központi bankkal önök nagyon is őszinte kapcsolatot ápolnak. Örülök annak, hogy idén az Európai Parlament eh, nagy erővel mutatta ki hajlandóságát, képességét arra vonatkozóan, hogy az európai érdekeket tudja képviselni a pénzügyi felülvizsgálati csomag kapcsán. Némete vált eh, Tösi úr, ha megengedik, akkor röviden áttekinteném a pénzpolitikai intézkedéseket, amelyeket az LKB a pénzügyi és gazdasági válság idején bevezetett. Ami a válság idejét illeti, a válságon túl szólnom kellene az LKB teljesítményéről az első 12 évben visszatekintve. Aztán zárásképpen szeretnék a legsürgősebb kihívásokkal is foglalkozni, amelyekkel szembe kell néznünk 2011-ben, Angolra vált az elnök úr. Elnök úr, engedjék meg, hogy szóljak a válság idején foganatosított intézkedésekről. A 2009-es év igazi kihívást jelentett az LKB monetáris politikája szempontjából. Súlyos gazdasági csökkenés, negatív konjunktúr alakult ki a 2008-as őszi világválság következtében. Ebben az inflációs nyomásnak kitett környezetben folytattuk azt a politikát, amely a kamatlábok csökkentésére irányult. Hét hónap alatt, 2008. október és 2009. májusak között a finanszírozási rátát 305 bázisponttal tudtuk csökkenteni egy százalékra csökkentettük a kamatlábat. Így lehetett garantálni, hogy a háztartások és a cégek az eurózónában valóban előnt kovácsolhassanak ezekből a kedvező finanszírozási lehetőségekből. 2009-ben folytattuk ezt a politikát, sőt a megerősített hitelrendszerünket folytattuk, annak ellenére, hogy a pénzpiacok nem voltak működőképességek, működőképesek, és gyengítették a monetáris politikát nem tudták garantálni az álstabilitás sem. Nos, a nem szokványos intézkedések között, így szoktuk őket nevezni, nem standard mm, intézkedések, ez a teljes körű likviditás ezt a refinanszírozási programjainkkal értük el az eurobankokkal, megfelelő garanciák segítségével, és a több területen túlmutattunk a heti vagy műveleteken túl. 2009-ben az úgy nevezett hosszú távú refinanszírozási programjaink maturitás idejét egy évre hosszabbítottuk meg, ez nagyon fontos döntés volt. Ahogy helyesen emelték ki önök állásfoglalás tervezetükben az LKB jelentéséről, ez a megerősített hiteltámogatás nagyon sikeres volt abban, hogy elkerülte azt, ami bekövetkezhetett volna, ha további a működésképtelenségből kialakuló feszültség uralkodott volna. Sokkal súlyosabb recesszió alakult volna ki. Hadd emeljem ki, hogy minden programunk megfelelt a mandátumunknak, amely középtávú álstabilitást kíván garantálni az eurozóna egészére hitelesen tudtunk teljesíteni, meg tudtunk felelni a mandátumnak, és ez megfigyelhető a megfelelő inflációs politikánkban az eurozónában. Néhány pozitív tendenciát megfigyelve 2009 során újabb piaci feszültségek alakultak ki több eurózóna beli kötvény ágazatban. A kötvénypiac működése nagyon fontos, az LKB kulcs kamatlábai átvitele szempontjából. Úgy döntöttünk éppen ezért, hogy az adósság kötvények piacán beavatkozunk, így kívántunk egy tartható monetáris politikát felállítani. Bevezettük az értékpapírpiaci politikánkat vagy programunkat. Nagyon fontos persze, hogy ennek ne legyen súlyos hatása a monetáris politikánkra, mi minden inekciót értékesítettünk, összegezve. Az összes nem szokványos intézkedés, amit bevezettünk a súlyos pénzügyi stressz idején, ezek ideiglenesek, természetükből adódóan, és úgy készültek, hogy megfelelő exit stratégiák is párosulnak velük. Néhány nem szokványos intézkedés, amelyet 2009-ben vezetünk be és 2010 elején, ezek már ki is kerültek a forgalomból, hiszen javult a helyzet néhány pénzügyi ágazatban, és persze figyelembe vesszük az eurózóna gazdaságainak felélénkülését is. Hadd osszam meg önökkel, önnel elnök úr, önökkel, hölgyem és uraim, ami az euró teljesítményét illeti. Három elem nagyon fontos. Először is az LKB teljesítette, amit tőle elvártak, megfelel a szerződésben szereplő mandátumának, garantálta az ástabilitást, az eurózóna átlag inflációja az elmúlt 12 évben 1,97%-os. Ez tükrözi az ástabilitási definíciót, azt a célt, hogy az éves inflációs rátát középtávon az eurózónában 2% alá tegyük, és közelebb az 1%-hoz. Az eurórendszer az elmúlt 12 évben valóban a stabilitás alap pilléreként működött a legutóbbi időkig, annak ellenére, hogy a környezet igen csak sok kihívást okozott a világválság miatt. A második elem, amely valóban az LKB monetáris politikának hitelességét tükrözi, mint említettem, az inflációs elvárások megfelelnek az ástabilitási elvárásoknak. A harmadik, ez a siker az LKB függetlenségéből adódik, és a belévetett bizalomból adódik, elsődleges mandátumunk hogy az ástabilitás garantálása, nagyon fontos az átlátható kommunikáció, kivetképpen az árstabilitás tekintetében. Az LKB pilléres monetáris politikája lehetővé teszi az előre tekintő középtávú cselekvés sorozatot, nagyon fontos, megalapozott elemzési keret alapján dolgozunk. Ez a keret a monetáris és hitel fejleményeket elemzi, és az infláció monetáris jellemzőit veszi figyelembe közép és hosszú távon. Úgy gondoljuk, hogy ez az átfogó megközelítés teszi lehetővé a megfelelő döntéseket, miközben mm, felül kell emelkedünk a távú illékonysági tényezőkön, vagy a fluktuáción. A valutánk, a devizánk nemzetközi szinten is jó szerepet 2009-ben az euró 30%-át tette ki a nemzetközi adósságkötvényeknek, és a globális külföldi devizatartalékoknak. Ami az euró külső dimenzióját illeti, szólnék a jelenlegi ö, árfolyamokról. Óvatosságra intenék. Két fő téma van, az egyik a a konvertibilis valuták az iparosodott országokban a dollár, az euró, a yen, a font és a kanadai dollár. Ezek a valuták úgymond lebegnek a Bretton Woods-i rendszer összomlása óta, 70-es évek óta. Ki kell emelnem azt, hogy a nemzetközi közösségnek igenis erős véleménye van, úgy gondolják, hogy a túlzott fluktuáció nem fogadható el, negatív hatásokkal bír a gazdasági és pénzügyi stabilitásra. Engedjék meg, hogy elmondjam azt is, hogy az LKB nagyra értékeli az USA hatóságok nemrégiben elhangzott nyilatkozatait, mert az USA pénzügyminisztere illetve a Fed elnöke azt mondta, hogy az erős dollár a többi konvertibilis oltával szemben az USA érdekeit szolgálja. Egyetértek vele, a dollár, amely hiteles a fő valuták között, valóban az USA érdekeit szolgálja. Európa és az egész nemzetközi közösség érdekeit is szolgálja ez az állapot. A második téma a feltörekvő gazdaságok valutáira vonatkozik. Nekik vannak folyószámla feleslegeik, és a nemzetközi közösség egyetért, és ezt megállapította múlt héten a bizottság is, hogy a piac által meghatározott árfolyam rendszerek felé elmozdulás kiemeli azt, hogy nagyon fontos, hogy a versenytorzítástól eltérően járjunk el, tehát ne vezessünk be versenytorzító leértékelést. Elnök úr, az LKB mindig azt mondta, hogy itt nem lehetünk önteltek, ez azt hiszem, hogy ma még igazabb. Az előttünk lévő kihívások sok rétűek, minden illetékes hatóság, a magánszféra, mindenki tisztában kell legyen felelősségével, és ez a központi bankokra, a végrehajtó testületekre, magánszektorra, a pénzügyi szektorra is igaz. Kiváltképpen a jelenlegi válság kimutatta, hogy ambiciózus reformok végrehajtása a gazdaságirányításban az eurózóna beli országok és az eurózóna egészének érdekeit szolgálja. Van Rompuy elnök úr előterjesztése az EU gazdasági irányításáról, amelyet jóvá hagyott az Európai Csúcs 2010. októberében, azt mutatja, hogy javult a helyzet az EU szintjén, és nagyon fontos az Európai Uniós tagállamok számára, amelyek nem tagjai még a gazdasági és monetáris uniónak. Ami az eurozóna különleges kritériumot illeti, úgy gondoljuk, hogy nem vesznek figyelembe minden aspektust, amely segítségével garantálni lehet az egységes valótán alapuló gazdaság működését. Meg vagyok arról győző, hogy a következő hónapokban elnök úr, az Európai Parlament megteszi a megfelelő lépéseket, amely segíts, amely segítségével valóságá válhat a gazdasági, gazdasági irányítás reformja. Az Európai Parlament bemutatta, hogy mennyire elszánt, amikor nagy témákról van szó. Ha megengedik, megragadnám az alkalmat arra, hogy megköszönjem az önök elszántságát, és meg vagyok arra győződve, szeretném elmondani, hogy a parlament hatása döntő lesz a gazdaság irányítási vitában. Egy másik fontos kihívás a pénzügyi szabályzáshoz kapcsolódik. Ne feledkezzünk el a pénzügyi válságról, őrizzük meg a lendületet, nagyon fontos a Bázel 3 mielőbbi megvalósítása, ez szerepel az önök indítványában is, ami a rövid lejáratú vagy fedezet nélküli eladásokat illeti, nagyon fontos az átláthatóság, a rugalmasság, Elnök úr, tisztelt Európai Parlamenti képviselők, az Európai Polgárok képviselői, 2011 remélhetőleg az az év lesz, amikor megvalósul a módosult gazdaságirányítási rendszer, illetve elindítjuk azt a folyamatot, amely a szerződés módosításához vezet. Ezeket a reformokat jól kell megvalósítanunk, garantálni kell, hogy Európa egész és az eurózóna valóban meg tudjon felelni a jövőbeli kihívásoknak még hozzá nagyobb kapacitással és meggyőződéssel, mint korábban. A 2011 lesz az első év, amikor működik az Európai Rendszerhiba felügyeleti rendszer, bizottság. Ez egy új testület, amely feláll, teljesen független, és az LKB függetlenségét nem érintheti az új testület létrehozása, már kiemeltem ezt a parlament előtt korábban, ezt a tényt. Továbbra is meg fogunk felelni a mandátumunkban szereplő elvárásoknak, a szerződést ezt várja tőlünk, bízhatnak abban, hogy mi teljesíteni fogjuk azt, amit elvárnak tőlünk a polgártársaink. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen elnök úr a beszédét. most pedig az Európai Bizottság nevében Oli Rén biztos kapszót parancsoljon. Igen, tisztelt elnök urak, Európai Parlamenti elnök úr, LKB elnök úr, igen, tisztelt képviselő hölgyek és urak! Először is meg szeretném köszönni jelentéstevőnek Burkhardt Pálcnak megalapozott és átfogó jelentését az LKB e 2009 évi jelentéséről. Az Európai Bizottság üdvözli ezt a jelenséget, jelentést, amely a kulcskérdéseket helyesen jeleníti meg. A jelentés elismeri az LKB által végzett munkát a krízis menedzsmentje kezelése során, az Európai Bizottság osztja a jelentéstevő ebédi véleményét. Az LKB Jean-Claude Trichet elnöklete alatt a nehéz helyzetben jól és magabiztosan irányította az euró és az európai gazdaság hajóját meg szeretném köszönni Jean-Claude-nak személyesen is ezt a kitűnő együttműködést és azt a kult szerepet, melyet eh, e nehéz időkben maga is játszott. Az Európai Központi Bank mind monetáris eh, intézkedései, mind nem szokványos intézkedései során eh, a elsődleges kríziskezelés során is fontos lépéseket tett, valamint a megalapozott, fenntartható növekedés és a munkahelyteremtés területén is jelentős hozzájárulásokkal élt. A jelentés joggal emeli ki, hogy a pénzügyi válság a megerősített gazdasági nyomonkövetést tette szükségesé az Euróvezetben. Az Európai Bizottság osztja a jelentés ezen észrevételét, és ez az az ok, amelyel, amelyből kifolyólag különböző jogalkotói javaslatokat készítettünk elő a irányítás kérdésében az Európai Unióban és különös tekintettel az eurozónában. A FAJO jelentés különböző felvetéseit megfontoltuk, amelyek az európai gazdasági irányítás megerősítését szolgálták. Az Európai Parlament Ekon szakbizottsága megkapta az Európai Bizottság javaslatait, és jövő év júniusára tűzte ki azt a becsvágyó határidőt, amelyre a jelentést tervezetet elkészíti. Hadd szóljak most röviden a vita második fő kérdéséről, ez pedig a nemzetközi valuta árfolyamok területén jelentkezett változásokra vonatkozik. Valóban volatilis, illékonyá vált ez a helyzet az elmúlt hetekben, jelentősen viszony változtak a bilaterális valuta árfolyamok. Az euró az dollárhoz képest az euró övezet gazdasági növekedésének és jó mutatószámainak követhetően megerősödött. Ugyanakkor a legutóbbi időben az euró meggyengült több valutával szemben. Ahogyan a tagállamok közfinanszírozásának és költségvetési állapotának elsősorban is az írósággal kapcsolatos aggályok befolyásolták az euró árfolyamát. Az euró hosszú távú átlagát közelíti jelenleg meg, egy túlértékelt szintet ért el múlt év végén, és ebből leértékelésre került a piacok által. Az ero leértékelése reális, effektív öm, értékben mintegy 7-es százaléknak tehető. A fejlett gazdaságok lassan kezdtek lábra állni, és ennek következtében sok ország igyekezett a saját fizetőszkezét gyengíteni, vagy pedig a kompetitív non-appreciation eszközével próbált élni. Ezért eh, érthető, hogy a szőuli G20-as csúcson múlt héten a G20-ak vezetői határozottan állásfoglalták amellett, hogy a kompetitív leértékelés eh, eszközével nem élnek. A G20-ak csúcs találkozója abban is megállapodott, hogy tovább dolgoznak a globális növekedés újra kiegyensúlyozásán, megállapodást jött létre az indikatív iránymutatások vagy guideline-ok -ok tekintetében, és megállapodtak abban, hogy a valuta árfolyam rugalmasság és flexibilitás fontos eszköze a gazdasági fellendülésnek, Ahogyan Trisi elnök is hangsúlyozta, erre a flexibilitásra szükség van. Az Európai Bizottság a G20-ak ezen iránymutatásának szellemében fog dolgozni a jövőben is, és a francia G20-as elnökség egyik kulcskérdése is éppen ez a kérdés lesz jövő évben. Végezetül, elnök urak, képviselő hölgyek és urak, tisztelt ház! Informálni szeretném önöket egy fontos fejleményről az eurózóna tekintetében. Tegnap, éppen tegnap az ECOFIN tanács üdvözölte az ír kormány eh, pénzügyi támogatásra való kérését, eh, irányuló kérését az EU részéről, illetve ezt elfogadta. A miniszterek eh, és az LKB egyetért abban, hogy biztosítani kell Írországnak ezt a pénzügyi támogatást, hogy az ír pénzügyi stabilitást fenn lehessen tartani. Az EU pénzügyi támogatást egy speciális program keretén belül lehet nyújtani, amely szigorú szakpolitikai ellenőrzéseket tartalmaz. Ezen politika és ezen program kereteiről az IMF bekapcsolásával, az LKB e bekapcsolásával a bizottság és az ír kormány tárgyal. A program az írgazdaság előtt fennálló pénzügyi kihívásokra átfogó értelemben fog választ adni, és egy alapot hoz létre a bank ágazat jövőbeli tőkeigénye kielégítésére, azért, hogy csökkentse a bankágazat vállai nyugvó terhet, és segítse, hogy hozzájárulhassanak a restruktúrálódási intézkedésekhez, biztosítandó, hogy az ír bankrendszerre megfeleljen saját eh, elvárásainak, eh, és segítse az gazdaság működését. A technikai tárgyalások, az EU-IMF programról szóló technikai tárgyalások már zajlanak, és november végére véget is érhetnek. Az EU és az IMF eh, finanszírozáson túl az Egyesült Királyság és Védország is jelezték, hogy készek arra, hogy hozzájáruljanak e program finanszírozásához bilaterális megközelítésben, természetesen ezt üdvözöljük az Európai Bizottság részéről. Az ECOFIN tegnapi döntései tehát fontos lépést jelentenek azon az úton, amelynek során közös erőfeszítéssel igyekszünk stabilizálni az ír gazdaságot és biztosítani a pénzügyi stabilitást Európában. Köszönöm szépen, biztos úr! Köszönöm bevezető észrevételeit. Most pedig a frakciók fel, nevében szólalnak fel a képviselők. Először a néppárt nevében Jean-Paul Gozes kapszót parancsoljon. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt LKB elnöke, tisztelt biztos úr, kedves kollégák, csatlakozom ahhoz, hogy nagyon fontos az LKB tevékenysége. Nem fogom megismételni, amelyet Bánc kollégám mondott, és azt sem fogom megismételni, hogy szerepel az indítványban. Na, pár percben, ami rendelkezésem áll, ezt szeretném mondani, hogy ne feledkezzünk el a polgártársainkról. Miért mondom ezt így módon ma? Mert tegnap este minden francia TV csatornán az elnök, új elnök jelölt egy különleges spektákulum volt. Tehát eltépett egy 10 euróst, lefényképezte, le, felnagyította, széttépve gyakorlatilag ezt a 10 eurós, széttépte minden gondunk, bánatunk okát. Ez egy szimbolikus tett volt, egy látványos performance, ahogy tetszik. A munkálatokat, amiket elvégeztünk, a felügyelet, a szabályozás, ön elmondta, tisztetésé úr, ezek kiváló munkák voltak. Ugye tudja, hogy mi támogatjuk önt, ön is elmondta ezt, de valóban nagy munka el előttünk az állampolgárainkkal szemben, akik nem értik azokat az üzeneteket, amelyeket küldünk. Minden nap a címlapkon az szerepel, hogy a helyzet súlyos, a helyzet visszafolytatlan. Pénteken ott voltam a helyszínen, Mm, több száz ember ugyanazt a kérdést tette fel, mi fog történni az euróval? Az emberek félnek, aggódnak, és ha úgy tetszik, nincsen összhang a polgárok félelme és a között, ami az LKB-ban és az Európai Parlament történik. Köszönöm szépen, kedves kolléga. Most pedig az S plusz D frakció nevében Zsorszabin Kutás kolléga. Köszönöm szépen. Elnök úr, Trisi úr, Rén úr, kedves kollégák! Először is szeretném megköszönni Bálc úrnak a kiváló együttműködést, és üdvözlöm az, azt, hogy milyen eh, európai intézményi státuszra tett szert az LKP a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően. Szeretném azt jelezni, hogy makrogazdasági szinten nagy különbség van az eurózóna országai között. Ez arra mutat rá, hogy jobban kell együttműködni a gazdaság és monetáris politikák területén. A növekedés nem elegendő, ezzel nem lehet megoldani a gazdasági szakadékot vagy különbségeket. Fontos megoldás az lenne, ha európai kötvényeket bocsátanának ki. Ez a szolidaritási mechanizmus stabil finanszírozási megoldásokat kínálna a nehézséggel küzdő országoknak, és megnövelné a költségvetés ellenőrzés hatékonyságát. Nagyon fontos likviditási hatása is lenne. Az euróhoz hozgál, hozzá kell tenni az adóügyi mm, fegyelmet, ami a pénzügyi szereplők kockázatos tevékenységet illeti, hát miattuk alakult ki a válság. Nagyon sok spekulatív támadást is érintettek, vagy folytattak tagállamok ellen, és ezen országok nagyon nehezen tudtak nemzetközi piacon pénzt kölcsön kérni, vagy kölcsön venni. Éppen ezért úgy gondolom, hogy állandó mechanizmus kell, amely megóvja, megőrzi az eurózónát a spekulatív támadásokkal szemben, és úgy gondoljuk, hogy az LKB-nak ellenőriznie, felül kellene vizsgálnia a hitelminősítő ügynökségeket, talán ki kellene alakítani egy európai hitelminősítő ügynökséget. A szigorító intézkedések, amelyeket a tagállamok kormánya bevezettek, ezek csökkentik annak a lehetőségét, hogy gazdaságunk európai szinten fellendüljünk. Fellendüljön éppen ezért szükség van egy európai gazdaság irányítási modellre, amely munkahelyeket teremt a konszolidáció mellett. A bizottságnak világos célokat kell kitűznie annak érdekében, hogy csökkentsük a gazdasági különbségeket a tagállamok között. És a zöld energiába is be kellene fektetni. Köszönöm. Szívi Gulár asszony az ALDE frakció nevében. Köszönöm szépen, jó napot kívánok, elnök úr, biztos úr, elnök úr, és elnök úr, először is csatlakozom a az előttem szólókhoz, a jelentéstevő kiválóan fogalmazta meg a problémát. Jelentésében szól az innovációkról, amelyek a Lisszaboni szerződésből adódnak. És köszönöm szépen Trésé úr önnek, hogy ma este is felhívta a figyelmet arra, amelyet többen figyelmen kívül hagynak. Azok, akik aláírták és ratifikálták. A Lisszaboni szerződés nagy innovációt jelent, hiszen nyilvánosan tudunk eh, itt szólni a stabilitási paktum egyezmény reformjáról. Ren úr eh, felelőssége egy megfelelő eh, csomag előkészítése nagyon is bátor az ön hozzáállása, vagy az ön programja, ami Bálc úr is említette a makrogazdasági programokat, és Trisi úr többször szólt Quantum Leap, ugye ez óriási lépés jó franciasággal szólván, én bevallom őszintén, hogy egyetértek Jean-Paul Gozesszel, amikor az e helyszínen az embereket találkozunk, az ember azt a kérdést teszi fel magának, hogy a szeptemberi propozíció, a szeptemberi javaslatok valóban aktuálisak-e? Nem kellene a bizottságnak aktualizálni javaslatait. A mostani válságot figyelembe kellene venni, és minél táv, minél messzebbre kéne menni. Azt gondolom, hogy az euró kitalálói soha nem gondolták azt, hogy a gazdaságpolitikákat így tudnánk koordinálni. Politikai unióról volt szó. Ez azt jelenti, hogy olyan kapacitásról volt szó, hogy döntéseket tudunk hozni, és ez a parlament ellenőrzi ezeket a döntéseket. Ami egy kicsit sokkol, amikor beszélünk a választó polgárainkkal, hiszen mi autósok vagyunk, a tagállamok, néha fogják a kormányt, néha pedig az útszélén fizetnek a rendőrnek, mert valamilyen kihágás követtek el. Nos, hát aki a bírságot, ki, tehát nem tudom, ki, ki a rendőr és ki az autós. Nem tudom, hogy melyik országban működik így a közlekedés, hogy állandóan bírságokat rónak ki az emberre. Kérem szépen, hát el kell mondani mindenkinek, hogy mi mindent tettünk meg a pénzügyi piacok felügyelet érdekében. Köszönöm szépen, madame. The Greens. A zöldek nevében Sven Gigold kapszót. Parancsoljon, Gigold úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mi is köszönetet mondunk Balc úrnak a jelentésért. Egy-két észrevételt eh, mi is meg tudtunk jeleníteni a jelentésben, ezzel kiegyenlítettebbé lehetett tenni. 2009-2010 az LKB rendkívüli intézkedései által volt fémjelezve, és ezen intézkedéseket, de nem csak ezért szeretném köszönni Trisi úr munkáját, hiszen eh, a saját intézményében nem csak megtapsolták őt, de ő álhatatos maradt. Láttuk, hogy a stabilitás és növekedési paktum nem elegendő, hatékonyan kell koordinálni a gazdaságpolitikát, nem csak a közkéz eladósodását kell koordinálni, illetve erre figyelni, hanem a magánháztartások eladósodását nem csak a deficit, hanem a szuficites országokban is. Az áraknál pedig nem csak a fogyasztói árakhoz kell orientálódni, hanem a vagyontárgyak árai itt is figyelembe kell venni, és a buborékok kialakulására is figyelni kell. De végre valahára az adóversenyt szabályozó keretre van szükség az Európai Unióban, Elfogadhatatlan, hogy a kiadási oldalon szigorú, kölcs, szigorú takarékossági csomagokat fogadunk el, a bevételi oldalon pedig véres adóversenyben vannak a tagállamok. Elfogadhatatlan például, hogy az ír bankokat meg, meg óvjuk, ugyanakkor pedig nem teszünk semmit annak ellenében, hogy a botrányos 12,5 százalékos adókulcsot az európai normális 25%-ra emelje Írország. Trisi elnök urat kérem, hogy a jelentés 21. pontjában jelentkező transzparencia, illetve a biztosítékok kérdésére még válaszoljon szóbeli válaszában, azt hiszem, hogy minden árnyék jelentős tevő örülne, hogyha a e két pont kapcsán konkrétan tudna válaszolni. Köszönöm, kedves kollégám. Most pedig K. Swinburne asszony kap szót, az ECR nevében parancsoljon. Köszönöm szépen. Gratulálni szeretnék Balc úrnak jelentéséhez, ugyanakkor egy olyan időben, amikor a kri az euró újabb és újabb krízisekbe kerül, el, mindenki elfogadja, hogy új túlélési intézkedésekre van szükség, de itt az ECB, LKB nem elegendő, hogy csak a globális kérdésekre figyeljen, hiszen a globális szereplők egyre inkább együttműködnek azért, hogy a globális pénzügyi válság kihatásait kiküszöböljék. A nemzeti szabályozók reformja például a derivatívák területén példátlan volt, de ugyanakkor a nemzeti intézkedések nem elegendőek, bár fennáll a veszély annak, hogy a multilaterális koordináció csökkenni fog. A ilyen és a dollárral szemben e, az euró veszélybe került. Az LKB ugyanakkor más-más monetáris politikai kultúrákat igyekszik harmonizálni. Remélem, hogy szakértelmét ezen a területen is fel tudja használni, annak érdekében, hogy globális szinten elmélyítse a kooperációt. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Klute úr a GUE NGL nevében kap szót másfél percben, parancsoljon. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani Bált úrnak az együttműködését, és csak hangsúlyozni tudom, hogy nagyon jó volt az együttműködés, még hogyha különbözőek voltak az álláspontjaink és a, sokan gondolták, hogy az euróövezet a véget ért, ez az ír példa másként mutatja. A tagállamok az e, Európai Unióban e, továbbra is szembe kell nézniük az e, államadósággal, illetve megszorítási csomagra van szükségük. Most az elmúlt hétvégén nem a görögökről volt szó, hanem Írországról, és az íreket kellett megsegíteni, és az írek nagyon sokáig példaértékűnek mutatkoztak, hiszen itt a deregulázáció volt a jellemző. Portugáliában tovább nőnek a kamatok, az LKB-nak is van felelősségébe, felelősség ennek a, ebben a drágá, drámában, hiszen nem e, tudott igazából megfelelő alternatívákat e, kínálni, és azt láthatjuk, hogy Európa egy része ismételten a bizonytalanságba halad. Nem igazán sikerült sem az LKB-nek, sem pedig a Valuta Uniónak, Írországnak segítenie. Ne hallgasson Merkel asszonyra, Trissé úr, hogyha szeretné meg menteni az eurozónát, akkor be kell vezetnie az eurókötvényeket, mielőtt még az újabb spekuláció megtörténik. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy Klute úrnak lenne egy kiegészítő kérdés is. Hans Péter Martin részéről szeretne, szeretné meghallgatni ezt a kérdést? tehát Hans Péter Martin eh, tesz fel egy kérdést 30 másodpercre, hogy legyen ezt a válasz is. Köszönöm szépen! Klute kollégát szeretném arról kérdezni, hogy amit javasolt, hogy ami a recept lenne arra, hogy hogy az eurókötvényeket hogy hogyan lehetne ezt összeegyeztetni a Német Alkotmánybíróság kérd, álláspontjával hasonló kérdésben, és milyen fajta intézkedéseket lehetne elképzelni és hogyha ezt me- megvalósul, akkor mit gondolna, hogy ez hova, hol ö, ö, végződne? Elnök, köszönöm szépen, Klute úr válaszol 30 másodpercben. Köszönöm szépen, nagyon nehéz megbecsülni ezt, nem tudom ezt így kapásból megmondani, nagyon nehéz a helyzet, ez egyértelmű, de úgy gondolom, hogy annyira ö, átalakult a helyzet, hogy most már át kell gondolnunk a helyzetet, így kapásból ezt a kérdést sajnálatos módon nem tudom megválaszolni. Köszönöm szépen. Folytatjuk a felszólalók sorát. John Bafton az EFD nevében kap két és fél percben szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elolvastam az Econ jelentését, és nagy érdeklődéssel olvastam el. Ez a jelentés elismeri, hogy hatalmas diszparitás van az eurózóna országai között, és ez hozzájárult a problémához. A jelentés kihangsúlyozza a nagy egyensúlytalanságokat az erózórán belül, és kihangsúlyozza, hogy a pénzügyi válság egyes országokban nagyon súlyos kihatással van, és kihat a erózóna diszfunkciós működésére. Nagyobb gazdaságpolitikai koordinációt kér a jelentés az erózónán belül, ugyanakkor a gazdasági irányítás elmélyítésé korlátokba ütközik, hiszen az egyes tagállamok különböző hagyományai is hozzávezet, a krízishez vezettek. Egy olyan rendszer, amely nem ad kellő rugalmasságot a szereplőknek, és egy összekapcsolja őket, szintén hozzávezet, oda vezetett, hogy ez a krízis létrejött. A krízis és a gazdasági élénkítő csomagok ugyanakkor súlyos szigorít, megszigorítási intézkedésekhez vezettek. Nem lehet tehát fenntartani az egységes fizetőeszközöt, fizetőeszközt úgy, hogy kiegyenlítsük a különbségeket a gazdaságok között az eurozónában. Az emberi természetből ered, amely egyébként a demokráciában megjelenik, hogy mindenki más céleket, célokra tör. Nem hiszem tehát, hogy az észte euró bevezetés csak megerősítené az eurót, hitetlenkedem ezzel kapcsolatban. Persze, amikor szárnyalt a gazdaság, az euró is jól működött, de csak egy szigorú szövetségi rendszerben működhet az egységes rendszer, és ezért tévedett a bizottság a helyes sorrend kialakításában. Bár az Egyesült Királyság hál' Istennek nem része az eurózónának, de a gazdaság élénkítő csomagok következményei alatt mi is nyugunk, nyögünk. Egész egyszerűen át kell gondolni az egész rendszert. Köszönöm szépen. Köszönöm. A függetlenek nevében Hans Péter Martin kapszót kettő percben parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az ember igazából azt szeretné, hogy a balc jelentés te egy fenntartás alá lehetne besorolni, mégpedig a memoárok fenntartásába. Mire is gondolok? Azt hiszem, hogy sokat tanulhatunk majd még, hogyha kedves Trisi úr majd a 2008-2009-es fejezetekről a saját perspektívájából beszél. Voltak éppen tehát itt ködben tapogatózunk, nem ismerjük a keretfeltételeket, eh, nem is csoda, hogy nem ismerjük. Mégiscsak Trisi úr arról beszélt, hogy a hosszú távú finanszírozási intézkedéseket ismét meghosszabbították. Hát majd a történelem igazolja abba, hogy igaza volt-e vagy sem. Nem kell mindig Greenspanre mutogatnunk, de azért egy valami mégiscsak elgondolkodható. Mégpedig az európai közpolgárok nem tudják meg, hogy a likviditási támogatásokat mire fordítják, és a nagyon átláthatatlanok ezek a gazdaságélénkítési csomagok. Tudjuk, hogy 130 milliárd euró került eh, Írországba, ebből 35 milliárd eh, euró pedig a Hippo Real Estate egy német bank leányvállalatához került. Miért nem tudjuk, kérdemén? megmondani, hogy kik az igazi adósai az európai, az írbankoknak. Az én életbiztosításom? Az Allianznál például? És hogyha ez így van, akkor voltak éppen nem hamis vitát folytatunk ele. Őszintének kell lenni a polgárok irányában, és meg kell mondanunk, hogy voltak éppen a saját pénzedet, amely tévedésből Írországba került befektetésre, próbáljuk most megmenteni. Egy komolytalan bankvilág investált ezt a pénzt Írországban. De ugyanakkor kérdezem, hogy minden írbank rendszerrelevánsan. Miért nem vagyunk-e elég bátrak ahhoz, hogy a csődöt elfogadjuk? Nem lehet mindig a Lehman Brothers választ megadni, és ugyanakkor a kockázatokat tisztességesen fel kell osztani, hiszen a nyereségek azok mindig a bankáró zsebébe folytak. Most pedig a további hozzászóló következnek. Először Gál Perc asszony kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen,

Herzlichen Dank. Nun spricht... Köszönöm szépen, most pedig Robert Goebbels három percre. Kedves kollégák, az euró ismeri a problémákat. És a rendszer hibák után az államadóság súlyos probléma marad. Ha megnézzük az államháztartás hiány növekedését, magánbankokat, nagyon fontos a gazdasági rendszer bevezetése. A gazdasági válás, a gazdasági válsága a reál gazdaságot érinti. Például a munkanélküliséget. Annál tűnik, hogy többen nem vonták le a tanulságot a válságból. A Wall Street és a City túlélői a pénzügyi piacon spekulálnak, nem is foglalkoznak dolgokkal. Hmm, azt gondolom, hogy a gyanús, úgymond csőd gyanús államok esetében a hitelkonstrukcióknál meg kell emelni a kamatlábakat. Az európai szolidaritás. Ez olyas valami, amivel nagyon zsugorian járunk el. Nem vagyunk valami szolidárisak. Ami a francia, német bankok megmentését illeti, hát gondoljunk csak a görögökre. Írország támogatása egy brit bank megmentéséről szól, és egy német bank megmentéséről amely az írbank csődjéből el, előn kovácsol. Az euró továbbra is fluktuál. A köz, közös valutának nagyon sok gyenge pontja van. A piacok idegessége, az amerikai és kínai valutaháború, ezek mind negatívan hatnak. Ha, ha úgy tetszik, nem dollárt vesznek, akinek dollárt adnak rosszabb a helyzet, mint Európában, Amerikában. Ha megnézzük a szövetségi államadóságot, a magánadóságot, az Amerikai Egyesült Államok 52 államából 48-nak hatalmas a háztartási, államháztartási hiánya. Aki úgy gondolja, hogy az euróról ez nem mondható el, az hibázik. Ugye Trésé úr azt mondja, hogy az euró a stabilitás világított tornya, az euró túl fogja élni Van Rompuy urat, ha úgy tetszik, ez a világon egyik legfontosabb elem. A valódi problémák ellenére, amelyekre egy állandó hezitálással reagál Európa, nos hát a 27 tagállam a legnagyobb exportőrök közé tartoznak, és a legnagyobb importőrök közé. A legnagyobb javakat importáló, exportáló országok közé tartoznak, a szolgáltatásokban is a legkiemelkedőbbek. Kétszer annyit exportálunk, a belső piacra, mint a külföldi piacokra. Az Európai Unió a harmadik országokból befolyó közvetlen beruházások központi célállomása. 500, ez 500 millió um, polgárral. Az Európai Unió a GDP 30%-át generálja, 25%-ot, az USA 8%-ot, Japán tehát a mi Európai Uniónk, amely 55%-át adja a nemzetközi fejlesztésekieknek, nos hát egy picit bátrabbnak kellene lenniük a tagállamok vezetőinek. Zárásképpen elmondanám elnök asszony, Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, nagyon fontos, hogy átható legyen. Elnézést kérek, sajnos félbe szakítják a hozzászólót. So, next a következő hozzászólunk, Intfeld asszony két percre, tessék. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony, ahogy Kozesz kollégám is kiemelte, vannak, akik utálják az eurót, úgy, úgy látják, hogy ez minden rossz forrása, és az eurozóna e, összeomlását jósolják. Azonban ők tévednek, a jelenlegi gondokat nem az euró okozta, pont ellenkezőleg az euró megvédett bennünket a legrosszabbtól. Szükségünk van a közös valutára, de arra is szükségünk van, hogy az eurózónak megfelelően irányítsák. A laza együttműködés az egyhangúság alapján nem megfelelő, nem lehetőség továbbá. Most már egy olyan hajón vagyunk, amelyen egy óriási lék van, és lehet, hogy el fogunk süllyedni, de a tagállamok, kormányok úgy gondolják még mindig, hogy elég munkacsoportokat létrehozni, és csak beszélni arról, hogy lehet, hogy jobb lenne a szorosabb együttműködés, de lehet, hogy nem. A jó hír az az most már, hogy eldöntötték azt, hogy gyorsabban lépnek fel Írország tekintetében, mert gyors együttműködésre, fellépésre van szükség. Nem csak arról van szó, hogy meg kell menteni egyes országokat, hanem arról is szó van, hogy mi lesz majd az eurózóna hitelességével. Igazából a világ tesztel bennünket, és azt nézi, hogy képesek vagyunk-e cselekedni, hiszen a világ eurózónába vetett hite nagyon fontos a valuta stabilitása szempontjából, és a pénz attól függ, hogy milyen a belénk vetett hit. Tehát szerintem fel kell adnunk a populista kártyával, nem szabad széttépni ezeket az e-, e-, euró bankjegyeket nyilvánosan, ehelyett inkább felelősséget kell vállalni a közös valutáért. Végezetül pedig elnök úr, a megszorított csomagokat nagyon gyakran kritizálták, azt mondták, hogy károsak voltak ezek a gazdaság számára. Az igaz, hogy óvatosan kell fellépnünk, de ezek a csomagok nagyon fontosak ahhoz, hogy helyrehozzuk a ö, államok gazdasági helyzetét. Úgy vélem, hogy nem csak a kiadásokról kell beszélnünk, hanem a bevételi oldalról is, hiszen ott is szükség van a reformokra, ezek már rég esedékesek, gondoljunk csak a munkaerőpiacra, a, nyuga, a nyugdíjrendszerre. Köszönöm szépen, mondja az elnök azt, hogy most pedig Van Dalen úr következik egy percre. Tisztelt elnök asszony, az euró bevezetése óta az LKB e e, nem e, kellett, hogy szembenézzen egy ilyen évvel, mint 2009, a kérdés továbbra is folytatódik. Úgy gondolom, hogy a válság megoldásának sokkal erősebbnek kell lennie. Az vesz, vészhelyzetek kirakott alap létrehozása nem lehet egy megfelelő válasz. Ami igazából segíthetne, az az lenne, hogyha megfelelő lenne a megtakarítás, sokkal szigorúbb lenne a költségvetési fegyelem is, és lennének szankciók is. Bált eh, úr jelentése egyértelmű eh, nyelven szól. Szükség van a stabilitás és növekedési paktum kiigazítására, szükség van a megtakarításokra azért, hogy át lehessen lépni a válságon. A parlament többsége úgy gondolja, hogy az európai költségvetésre esetében is alkalmazni kell ezeket. A 2,9%-os kompromisszum megfelelő lehetne, hiszen az állampolgárok nem értik azt, hogy miért akar az Európai Parlament még többet. Köszönöm szépen, most pedig Páska úr kap szót egy percre. Köszönöm szépen. Trisi úr, a Reuters szeptemberi jelentése szerint állítólag ön azt mondtam, hogyha tudta volna, hogy Szlovákia nem fogja támogatni a görög segítségnyújtási csomagot, akkor nem engedte volna, hogy Szlovákia belépjen az eurozónába. Nos, Görögország nem volt képes arra, nem tudta kifizetni az adósságait. Görögország megsegítése ilyen módon önkéntes alapon működhet csak. Az ön havi fizetése, Trisé úr, száz, legalább száz család élelmezésére volna elegendő Szlovákiában. Nos, figyelembe véve ezt a tényt, azon gondolkozom, hogy miért akarja biztosítani, hogy a bankár barátai még több kaviárt ehessenek azáltal, hogy a szlovákokattól megvonja a betevő falatot. Azt gondolom, hogy a kritika jogos volt. Köszönöm. Ferrer asszony kap szót kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az írországi események azt mutatják meg, hogy az Európai Unió további lépéseket kell, hogy tegyen a közös megoldás megtalálása érdekében, mely a nagy bankokra vonatkozna. Nem más kérdésekkel kell foglalkoznunk, hanem éppen ezzel. Az egyes államok csődjének eh, veszélye merült fel, de közben meg a nagy európai bankok problémáját sem oldottuk meg. A görög események bebizonyították, hogy európai megoldásokra van szükség. De most mit látunk? Azt, hogy bilaterálisan járnak el, és minden ország a saját um, szigorú, de nem stabil kritériumai alapján kerül megítélésére, és az Európai Központi Bank funkciója pedig az volt, hogy uh, a hiányokat kipotolja, de hosszú távon, mi több középtávon így nem járhatunk el. Ezért három kérdést szeretnék intézni a központi bank elnökéhez. Először is. Milyen álláspontot képvisel a központi bank a tagállamok közötti szolidaritás tekintetében a nemzeti eladósodás területén? nem szabad, hogy behunjuk szemünket a valóság előtt. Látni kell a valóságot. Másodszorban pedig léteznek-e olyan az magas szintű munkacsoport, melyet Rompoly úr vezetett javaslatait az LKB megfogadta. Harmadik kérdésem, egyetérte az LKB azzal a felvetéssel, hogy az Európai Unió a nagy tagállami növekedési különbségek között is fennállhat úgy, hogy a közös eszközök nem állnak rendelkezésre. Köszönöm szépen, most pedig a spontán felszólalók körére térünk rá. Elsőnek Sonkeli kapszó. Köszönöm szépen. Ír képviselőként el kell mondjam, nem vagyok nagyon büszke, amikor azt hallom, amit hallok az országomról. A legtöbb ír polgár azt akarja, hogy meg kell tenni a szükséges dolgokat sajnálatos módon. Segítséget kellett kérni az LKB-től és az IMF-től rövid távon, a másik nagyon fontos dolog, ami a felügyeleti építményeket illeti az európai hatóságoknál, ezeknek hatékonyabban kellene működniük annak érdekében, hogy az okokozati összefüggés, amely a rendetlen bankok, az alulszékony felügyelő szervek között kialakul, ne törjön én, ami a testületi vagy a, a vállalati adót illeti, nagyon fontos a szubszidiaritás. Más országok az Európai Unióban hasonló ö, rátákat mutatnak be, és szerintem ne súlyosbítsuk az ír helyzetet mert hát írre vált a kolléga. Nos, egy dolgot szeretnénk. Mindenképpen javítani kell, és a helyzet javulni fog. Köszönöm szépen. De rossz a úr. Egy percre. Elnök úr, Rén biztos úr, Trisé elnök úr, önök sok információval szolgáltak ma este, többen, mint az ír kormány, amely félrevezetett bennünket, hazudott, hónapokon át hazudott nekünk az ír kormány jobban érdekelte őket történelmi örökségük megvédése, mint az emberek jövőjének megvédése. Írország és Európa valutájának megvédése. Azt szeretném, hogy önök garantálnák, hogy a, a különböző deficitek, adósságok ütemvezése olyan legyen, hogy figyelembe veszik az adott országok sajátosságait. Garantálni kell, hogy Írország növekedési kapacitását megőrizzük. Ne ássuk alá ezt. Kérem, hogy erősítse meg azt, hogy ön megérti, hogy Írország 12,5%-os vállalati adójának megemelése nem oldja meg sem Írország, sem Európa jelenlegi válságát. Sőt, további gazdasági ö, árvaságra ítélni az országot. Oli Schmidt kapja meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon szeretnék köszönetet mondani Trisé úrnak és Rén úrnak a kiváló munkáért ebben, ezekben a kemény időkben. Konkrét kérdésem lenne önökhöz. Az én országomban, az én országom nincs benne az euró térség országai között. A következő kérdések merülnek fel ugye azt mondják, hogy igen, amikor 2001-ben elutasítottuk az eurót, igen, azért szavaztunk, nem mondják az emberek az én országomban. Látják, mi történik az euróval? Az euró nem működik, ezt mondják az emberek nálunk. A következő kérdést tenném fel önöknek. Mindkét úrnak igazából. Ez ugye hamis érv, hamis állítás. És nem az önök feladat, az önöknek nem az a feladat, hogy elmagyarázzák, hogy az Európa, az eurózóna miért került ilyen nehéz helyzetbe. Azért van -e ez, mert az eurózóna, a közös valuta problémákkal küzd, vagy azért, mert Portugálban, Spanyolországban, Görögországban a politikusok nem végezték el a munkájukat? Ez a kérdésem. Tessék ezt kéne elmagyarázni. Az embereknek magyarázzák el. Joe Higgins. Köszönöm szépen, elnök asszony. Trisé úr, amikor az Európai, nem mint az Európai Központi Bank elnöke, miért, eh, igaz, miért eh, miért feleltek meg a különböző ö, eh, spekulálóknak, és ö, igazából önöknek kellett fellépniük, és ö, különböző rossz adásokba eh, kerültek. Ön és Rén eh, biztos urak kapituláltak igazából a piac eh, diktatúrájának, amely nem elszámoltható. Hogyan tudja ön ezt megmagyarázni? A spekulánsok több millió értékben tesznek szert profitra, és amikor a kis szerencsejátékaik nem jönnek be, akkor Igazából a szegények és a munkavállalók fizetik meg a költségeit ennek a szerencsejátéknak. Az íreknek kell ezt megfizetniük. Úgy gondolom, hogy ellen kellene állni ennek, és nem lenne szabad ezt megengedni a demokráciában. Most pedig megkapja a szót Baton úr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az én londoni választókörzetem nem engedheti meg magamnak azt a 288 fontot, mely családonként jut a 7 milliós ír megsegítési összegből. Az írek maguk no manőverezték magukat ebbe a helyzetbe, ők egy teljesen a realitástól leváló lakásépítési lendületet vettek, amit nem lehetett finanszírozni. Először is ki kell lépniük az eurozónából, ehelyett viszont Írország úgy döntött, hogy az Európai Unió pénzügyi irányításának veti magát alá. Minél hosszabban áll fenn ez a helyzet, annál súlyosabb lesznek az exit, a kiszállás költségei. Ugyanez vonatkozik Spanyolországra, Görögországra, Olaszországra és Portugáliára is az eh, egyetlen, a, a Léber kormány egyetlen normális intézkedése az volt, hogy eh, az Euróbólba nem vezetett be eh, és éppen ezért a jelenlegi kormány csak azt teheti, hogy nem dobálja ki a pénzt az ablakon. Köszönöm szépen, és most megginis asszony kap szót. Parancsolja megginis asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Beten úrnak igaza van, az ír kormány szörnyen gazdálkodott, és szomorú napja ez az ír népnek, hogy ilyen módon említik meg itt az ülésteremben. De olyan helyzetben vagyunk, ahol szolidaritásra van szükségünk. Lehet, hogy Betten úr nem ismeri még ezt a szót. Írországnak épp annyira szüksége van Angliára, mint amennyire Angliának szüksége van Írországra. Összekapcsolódunk ezer szálon, ne feledjük ezt el. Hogy tegyek fel néhány kérdést, hiszen az érzelmek eh, felhevült pillanataiban hűvös fejjel kell gondolkozni ki áll, eh, amikor a ír bankokról kiderül, hogy eh, túl nagy teher van rajtuk. Mi történik? Másodszorban. Az LKB-nek egy kérdést meg kell válaszolni, mégpedig arra vonatkozóak, hogy mi a mandátuma és bevezető észrevételében erről tett észrevételeket Trési úr, hiszen minden bank között, e, minden bank ezer szálon függ össze. A német és a francia bankok például az ír bankokba fektettek be, és nekik is meg kell vizsgálniuk, hogy mit tettek és miért tettek. Végezetül pedig ma este Írországban politikai instabilitás dúl. Köszönöm, köszönöm, mondja az elnök, de sajnos lejárt a felszólalás ideje. Köszönöm szépen. Most pedig Jakon Zári eszünk abszolút arvoisa puheenjohtaja. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Az EU alapító atya Robert Schuman azt mondta, hogy Európa a válságokon virágzik. Európának nagyon gyorsan kellene fejlődnie, hiszen egyik válság követi a másikat. Valódi kihívás a politikai rendszerek számára az EU-ban és a tagállamokban is. Írország problémája részben eredménye a gyenge kormányzásnak. De mit kell garantálnunk most azt, hogy a gyógyszer ne legyen rosszabb, mint a betegség maga? A zöld képviselő beszélt az ír vállalati adó gyors megemeléséről, adó mértékéről. Ez lenne az utolsó szög Írország gazdasági növekedésének koporsóján. Hát soha nem kapnánk vissza a pénzt. Egyszerűen ez lenne a furkósbot. Köszönöm. Wolf Klintz. Tressé elnök úr, mindannyian tudjuk, hogy az LKB fő feladata a pénzérték stabilitásának megőrzése. Ez politikai függetlenségben érik el, ebben támogattuk. Úgy gondolom, hogy az elmúlt két év válsága arra mutatott rá, hogy önöknek van egy további feladatuk. Garantálni kell a pénzügyi piacok stabilitását, a pénzügyi rendszerek stabilitását. Ezt a feladatot is profi módon meggyőzően felvállalták, de csak úgy tudták felvállalni, hogy együttműködtek a kormányokkal. Itt nem tudtak politikailag függetlenül fellépni, hanem együtt kellett működniük a kormányokkal. Azt szeretném megtudni, hogy a jövőben ezt a szerepet hogy kívánják megvalósítani, hogy lehet garantálni a függetlenséget, másrészt, hogy lehet garantálni azt, hogy továbbra is megfelelnek az elvárásoknak, amiket támasztunk önök eszemben, és garantálni kell, hogy a kormányok ne ö, kívánják az önök függetlenségét alásni elnök. Asszony, köszönöm. Figoréd asszony az utolsó hozzászóló. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ami az egyenlőtlenséget, a divergenciákat illeti a különböző európai nemzetgazdaság, nemzetgazdaságok minden ígéret, minden javaslat ellenére létező egyenlőtlenség van, nincs itt az idő arra, hogy a politikákat gondoljuk át. Nem kellene, nem gondolják, hogy túlságosan ahhoz ragaszkodnak, hogy nem racionális, stabilitási egyezményben szereplő előnyezetokat kívánnak betartatni az országokkal, és ez nem ez vezet a helyzet súlyosbításához? Nem gondolják azt, hogy azon kellene gondolkozni, hogy mi a helyzet a szociális fenntartható fejlődése. Gondoljanak Portugáliára. Itt ezen a héten a munkavállalók általános sztrájkot terveztek. Tiltakoztak egy olyan politika ellen, amely ö, úgy tetszik, megszóintézkedéseket jelent, de csak a fizetéseket szorítja meg, és a helyzet súlyosbodik. Nem kellene a politikát megváltoztatni? Nem kellene a szociális területen is megőrizni a fenntarthatóságot? Sajnálatosan félbeszakították. Most pedig megkapja a szót a bizottság, és az Európai Bizottság nevében Oli tessék. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, tisztelt európai parlamenti képviselők! Szeretném azzal kezdeni, hogy megköszönjem önöknek ezt a rendkívül felelősségteljes vitát. Jakonszári asszony rámutatott arra, hogy az Európai Unió mindig is előn tudott kovácsolni a krzisekből ez igaz, és ez igaz most is, mind rövid távon, mind pedig hosszú távon, ez így van. Valóban úgy kell fellépni, mint egy tűzoltó csapatnak, el kell oltanunk a tüzeket, amikor azok megjelennek Európa szerte. Jelenleg azon vagyunk, hogy meg tudjuk őrizni Európa biztonságát. és azon is vagyunk, hogy erősítsük a piacot, erősítsük a gazdasági uniót, hogy erősítsük a monetáris uniót, úgy, hogy ezt átalakítjuk inkább egyfajta gazdasági unióvá, amely egyébként az eredeti elképzelés is volt, hogy egy gazdasági és monetáris unió jöjjön létre. Ezek a feladatok fontosak, fel kell lépnünk minden fronton, úgy kell fellépnünk, mint egy tűzoltó csapatnak, meg kell szüntetnünk a, a tüzeket akkor, amikor azok megjelennek, de ugyanakkor továbbra is építenünk kell az európai építményt, hogy jobban működjön a e, piac. Írország nehézségekbe ütközött. Jakonszári azt, hogy bizonyára tudja, hogy ha valaki bajba kerül, akkor segíteni kell neki, és nem szabad belerúni, akkor, amikor már a földön vannak. Ez azt jelenti, hogy segítenünk kell Írországnak a baj idején. Nem csak Írország miatt kell Írországnak segíteni, hanem amiatt is, hogy Európa stabilitása megmaradjon. Az európai gazdasági növekedés jelenleg nem szeretnék, hogyha ez megrekedne, nem, nem szeretnék, hogyha nem fejlődne Európa gazdaságilag, mi azt szeretnénk, hogyha fenntartható módon fejlődne, és ezért kell javítanunk a munka, a foglalkoztatás is Európában. Szeretnék köszönetet mondani a vitáért és egyetértek közé úrral, hogy valóban el kell magyaráznunk azt, hogy miért is tesszük azt, amit teszünk, és meg kell nyugtatnunk az állampolgáraikat, hiszen ezek zavaros időszakok, és nagyon sok a fél információ, és ezért mindenképpen jobban kell kommunikálnunk és az Európai Parlament és önök az állampolgárok képviselőiként nagy szerepet játszanak ebben. Nem arról van szó, hogy bűnbakot kell keresnünk, hanem erősítenünk kell inkább az európai építményt, amely az európai állampolgárokat megvédte a sokkal rosszabb következményektől. Az, hogy az európai projektet leépítsük, és erről beszéljünk, az nem igazán felelősségteljes minden tagállam sokkal rosszabb helyzetben lenne az Európai Unió nélkül, és az Európai Unió védőhálója nélkül. Az euró továbbra is a sarokköve az Európai Uniónak nem csak egy technikai, monetáris jelenség, hanem egy nagyon fontos politikai projektje is az Európai Uniónak. Ezért eh, létfontosságú az, hogy megtegyük mindent annak érdekében, hogy meg tudjuk védeni és meg tudjuk erősíteni ezt az európai konstrukciót. Tisztelt elnök asszony, azzal zárnám le, hogy rámutassak arra, hogy Gulárd asszony fontos pontot vetett fel, amikor kiemelte azon személyek eredeti elképzelését, hogy létrehozták a monetáris uniót, vagyis azt, hogy ennek volt egy nagyon fontos politikai dimenziója, a politikai unió és Trissé úrról többet tudhat, hiszen ő akkoriban ott volt, de egyetértek azzal, hogy a jogalkotási csomagunk, amely most már az önöket a tanács középen van, ezzel szeretnénk kiegészíteni az erős monetáris uniót, úgy, hogy létrehozunk egy egyedülálló és nagyon erős gazdasági uniót. Véleményem szerint épp itt az ideje annak, hogy hogy az Európai Monetáris Uniót valóban élettel töltsük meg, és ez, és erről szól a gazdasági irányításról szóló csomagunk is. Köszönöm szépen, biztos úr. Most pedig Sajnos nincsen kék kártyás eljárás, az eljárási szabályzatban nem szerepel lehetőségére, köszönöm. Most pedig folytatjuk a vitát, ahogy előre betervezzük. Sajnos nem halljuk a hozzászólót. A vitának ebben a részében nincsen kék kártyás lehetőség. Remélem, hogy megérti, hogy a házban bizonyos szabályokat azért be kell tartanunk. Nagyon szépen köszönöm a megértését. az EKB elnöke, Trisi úr, ön kapja meg a szót, tessék. Elnök asszony, ügyrendi kérdés. Mint önök tudják, én szívesen találkozom az ír képviselőkkel az ír kérdésben. Ez a vita Bármennyire fontos és nehéz is a helyzet, nehéz a helyzet Írországban, ez a vita az LKB-ről szól, az LKB éves jelentéséről. Nagyon sok kérdést tettek fel a vita során Írországgal kapcsolatban, Egyszerűen nincs lehetőségem arra, hogy minden kérdésre reagáljak. Mint említettem, szívesen leülök az ír képviselő kollégákkal, holnap szeretnék önökkel találkozni, és ezekről az ír kérdésekről szeretnék holnap bővebben szólni. Öné a szó, hogy ezek azért köszönöm szépen, elnök asszony, Gyatrisi úr. Engedjék meg, hogy először is elmondjam, hogy a kérdés, amelyeket föltettek, nagyon lényegesek, nagyon fontosak, és úgy tetszik, az teljes kérdéskört bejárják, az összes témát, amely nagyon fontos ma. Ha megengedik, egyszerre válaszolnék a képviselők kérdésére, mert több kérdés hasonló volt. Először is szeretném megismételni azt, hogy mi az MU, a GMU-ból az M-ért, a monetárisért vagyunk felelősségű. Az E, a gazdasági rész is érdekel minket, van róla véleményünk, de mi az M-ért vagyunk felelősek, a monetárisért is. Ha mondhatom, arra um, utasítottak minket, akik megszavazták a Maastrichti szerződést, arra utasítottak minket, utasítást kaptunk, hogy az ástabilitás garantáljuk. Mi függetlenek vagyunk, az ástabilitás garantáljuk a félmilliárd állampolgár számára garantáljuk. Mint említettem egy pár perccel ezelőtt, mi garantáltuk az állstabilitást? az LKB definíciójával össze, összhangban, egyik legjobb definíció volt, amit mi megadtunk. Mi is az állstabilitás definíciója? A, a mi definíciónk a globális benchmark. Mi az elmúlt 12 évben, amióta van euró, garantáltuk az ástabilitást. És a következő 10 évre is hitelesek maradtunk. Minden rendelkezés álló információ alapján ezt szeretem elmondani. Ezt szerettem volna tisztázni. Mert nagyon sok kérdés, amelyet kaptam, az olyan kérdés, hogy Olirén is említette, ezek az, az EMU-nak az E betűjével foglalkoznak az önök kérdései. Az ugye EMU angolul, de ugye magyarul GMU, tehát a nem a gazdasági vagyunk felelősségek, van róla elképzelésünk, vannak ajánlásaink, vannak diagnózisaink és elemzéseink, erre visszatérek persze. De mi az emmiért vagyunk felelősök, a monetárisért. Második megjegyzés. A legsúlyosabb válságot éljük meg a második világháború óta, globális szinten. Ha nem reagáltunk volna gyorsan és bátran, merészen, a központi bankok és az LKB, és a kormányok nem reagáltak volna gyorsan, akkor a legsúlyosabb válságot tapasztaltuk volna meg az első világháború óta. Mert nagy válság alakult volna ki, gazdasági világválság. De az a tény, hogy elkerültük a nagy világválságot globális szinten, annak köszönhető, hogy a kormányok és a parlamentek nagy lépés, sok lépést tettek. Az adófizetői kockázat ami mobilizálódott, amely segítségével el lehetett kerülni a drámai válságot, az Atlanti óceán mindkét oldalán ugyanúgy járult hozzá mindenki a GDP arányában. 27% a GDP-nek. Természetesen nem használták fel, nem kiadásként, nem is a hiányokra fordították, de ez egy hatalmas erőfeszítés mindenki részéről. Enélkül, az erőfeszítés nélkül drámai válság alakult volna ki. A globális finanszírozás, a globális gazdaság nagyon is törékeny, és mm, meg kell találni globális szinten azokat a módszereket, amelyekkel ellene lehet hatni ennek a törékenységnek. Ez nem egy európai válság, hanem Európára gyakorolt hatása a világválságnak, az európai kormányzása, irányítása gyakorolt hatása, globális válság hatására van szó. Ugyanígy gondolkodnak, meditálnak önök is azon, az USA-ban, Japánban ugyanígy beszélnek. Csak hogy két más nagy gazdaságot említsek. Nekik is vannak problémáik, méghozzá nagyon fontos nagyságrendűek. Szeretném, ha nem alakítanánk át a legitim gondolkodást azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jobban működtetni ö, nagy ö, gazdaságokat. Tehát a reformot ne keverjük össze az euró bírálatával. Az euró úgy működött, ahogy azt tőle elvártuk. Ne keverjük össze a két dolgot. Hogy mondjam el azt is, hogy amikor megnézem a pénzügyi és adópolitikai helyzetet a legnagyobb, legfelettebb gazdaságokban, azt mondhatom, hogy Európa és az is az eurózóna jobb helyzetben van. Göbbels úr is elmondta, jobb helyzetben van, mint Japán vagy az USA ami az éves államháztatás illeti. 6% körüli, talán kevesebb is, mint konszolidált fiskális pozíció, jövőre ezt várjuk. 10 körül lesz, 10% körül várható Japánban és usa az állam házatás hiány aránya. Most mi is a helyzet? A rossz viselkedés sok ország rosszul viselkedett, ők saját országokban okoznak gondokat és problémákat, de pénzügyi instabilitást hoztak létre. Nem az euró okozta ezt, hanem az egyes országok viselkedésének köszönhető instabilitás. Rossz magaviselet, rossz adózás, rossz költségvetési politika. Persze a piacok interakciója is mindig ott van, a piacok ott vannak mindig, hiszen piac, piacgazdaságokban élünk. Alapvetően a diagnózisunk a következő, ami Európa működésében nem normális, az az volt, hogy a gazdasági uniónak a tiszta kormányzása valósult meg, és sajnálatos módon el kell mondanom, hogy ez nem meglepő, mert a növekedési és stabilitási egyezményt többen bírálták helytelenül. Hadd emlékeztesek arra, hogy én beszámoltam a parlamentnek a csatározásainkról, mert nagyon sok nagy ország fel akarta rúgni ezt a paktumot. Legalábbis gyengíteni akarták a növekedési gazdasági eh, paktumot, egyezményt. Ezek a nagy országok voltak az eurózónán belül, amelyek gyengíteni akarták. A kicsi és közepes országok ellenálltak a nagy országok nyomásának. Tehát 2004 és 2005-ben ez volt. Emlékeznek, súlyos, kemény csata volt, mert már az Európai Bíróság elé kellett mennünk, a bizottság, és tisztelettel adózzam a, a bizottságnak, amely ö, mi támogattuk a bizottságot, Szeretném elmondani mindenkinek ezt. Több kérdést tettek fel nekem, azzal kapcsolatban, hogy mit teszünk. Már elmondtuk, amikor a bizottság előállt javaslatával, hogy úgy gondoltuk, hogy nem elég. Amit tenni kívánt a bizottság. Ha figyelembe vesszük, hogy mit érzünk, mit látunk Európa működésében, a 27 tagállamban és a 16 eurozóna tagállamban, és holnap 17 tagállamról beszélünk már az eurozónán belül, úgy gondoljuk, a bizottság első javaslata túl gyenge volt, mármint ami az automatizmusokat illeti, és a szigort, a kormányzás esetében mind a, a pénzügyi felügyelet, illetve a versenyképességi helyzet tekintetében. Most abból a szempontból, hogy a jelenlegi állás vagy állapot, amelyet a tanács előterjeszt, a bizottság javaslata gyengíti a bizottság álláspontját. Önöknek, tisztelt képviselők, nem tudok más mondani, csak azt, hogy reménykedünk abban, bízunk abban, hogy meg tudunk felelni majd a helyzet okozta kihívásnak. Nagyon erős felügyelet kell, erős irányítás. 2005-ben a kormányzó tanács nevében elmondtam, hogy nem voltunk megelégedve azzal, amelyet akkor a tanács megállapított, és amit végig is elfogadtak. Nem akarok belemenni a részletekbe, hiszen több lehetőségünk lesz majd, én a parlamenten rendszeresen találkozom, Gólár asszony fölétem, amit ön említett, azzal kapcsolatban, hogy nagyon kemény munkát végzett a parlament, a tanácsal együtt és a bizottsággal együtt, hogy kidolgozzuk azt, hogy mi lesz majd Európa álláspontja, de az üzenetünk világos, egyértelmű ezzel kapcsolatban. Most pedig, ha megengedik egy percre, a kommunikációról szólnék. Természetesen javítani kell állandóan a kommunikációnkat, erre törekszünk. Hadd mondjam, hogy ami a saját kommunikációnkat illeti, világosan meghatároztuk az ástabilitást, így mindenki meg tudja ítélni, hogy mit teszünk. Állandóan mit teszünk a reális időben. Elmondanám, mi voltunk az első nagy központi bank, amely bevezette a sajtótájékoztatókat, azt követően, hogy összeült a kormányzó tanács. Mi voltunk az elsők, akik eh, közzétettünk egy bevezető nyilatkozatot, a helyzetről szóló diagnózist, tehát mi a kommunikáció terén szeretnénk elszámoltathatóak lenni, amit nem teszünk, az egyéni álláspontokat persze nem tesszük közzé, a kormányzó tanács tagjainak egyéni vélemények persze nem tesszük közzé, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos az intézmény számára, amely 16 ország amely egyesült az eurozónában, ezek önálló szuverén államok szerintem jobb, hogy a kormányzó tanács egészen jelenik meg a közvélemény előtt, ők a fő entitás a döntéshozatal szempontjából. Aztán nagyon sok fontos kérdés merült fel. Engedjék meg, hogy megemlítsek egy megjegyzést, hogy mi vagyunk a emmért, a monetárisét felelősek, a G a gazdaság ugye a kormányok, a bizottság kezében van, de ezen a területen persze figyelembe kell venni a gét is, mint mindig, a gazdaságot. Bármilyen független központi banknak ez a feladata. Ha a fiskális politika jól működik, a, ugye a monetáris politika mm, garantálja az ástabilitást, könnyű terhet visel a monetáris politika, ha viszont a fiskális politika nem jó, akkor a monetáris politikát kell megterhelnünk. Az árstabilitás érdekében. Ugyanezt mondhatom el, ugyanezt mondható el a kormányokkal való interakciót illetően. De mi nagyon-nagyon függetlenek vagyunk, és az, hogy nagyon sok nem szokványos intézkedést be kell vezetnünk, be kellett vezetnünk, nos ezeknek a célja az volt, hogy a monetáris ból adódó impulzusokat átadjunk olyan körülmények, feltételek közé, ahol nem működtek jól a piacok, tehát az akkor hozott döntések, az kamatlábakat illetően, ezeket nem helyesen közvetítették a gazdaság egészéhez. És ez a lényege a nem szokványos intézkedéseknek. Ezek a nem szokványos intézkedések a normálisabb működőképesség helyreállítását szolgálták, még egyszer, ezt megismételhettem egy nemrégiben megtartott szemináriumban. Bernhard Rapka is részt vett ezen. Világosá tettük azt, hogy ami a monetáris politikát illeti, az a monetáris politikát akkor irányítjuk át a gazdaságpolitikai területére, hogyha olyan helyzet alakul ki. Aztán egy másik fontos kérdés, Kuzesz úr kérdése. Ami a kommunikációt illeti, azt gondolom, hogy mások is feltették ezt a kérdést, vagy felvetik ezt a fonalat. Van egy olyan trend, <clears throat> néhány kommunikációs csatornában, amely arról szól, hogy Európát úgy tekinti, mint egy bűnbakot. Ha rosszul megy a volt, akkor Európa a hibás. Mi tudjuk, önök képesek jobban tudják, mint bárki más, hogy nem igaz ez. Van egy olyan trend is, hogy azt mondjuk, ha, ha minden rosszul működik, akkor a bizottság hibája. Vagy az LKB hibája. Vagy euró hibája, az euró hibája. Így. Nos, ez egy klasszikus jelenség, a bűnbak jelensége, az euró, mint pénz, az a pénz, amely megőrizte stabilitását rendkívüli módon. Nem mondtam még, hogy még különlegesebb volt az, ami az alapító országok, az euró alapító országok körében történt. Az elmúlt 50 évben nem volt olyan központi bank, aki így reagált volna. Ha úgy tetszik, egy olyan pénzünk van, amely szolid, stabil. Stabil történelmi szempontból. Őrizzük meg, őrizzük-e meg a bűnbak jelenségét? Most hát nyilvánvalóan Mindenkinek van jelentős munkája, tennivalója, de hazaviszem magammal az EKB részére is a kommunikációs házi feladatra vonatkozó felhívást. Az eurozónába tartozó országoknál is nagyon fontos, ez a probléma felmerül a 27-ek esetében, az egész Európai Unió esetében. Köszönöm szépen, elnök asszony! herzlichen Dank! Köszönöm szépen, elnök úr, ezt a részletező választ és azt hiszem, hogy jelenleg erre igazán nagy szükség volt, és ezért is biztosítottunk önnek hosszabb időt erre, végezetül pedig Balc úr két percben, mint jelentős tövő kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Nagy figyelemmel követtem Rén biztost és Trisi elnök felszólalását. Köszönöm nekik, hogy a részletező vitához ilyen részletesen hozzászóltak, ilyen szakszerűen, ilyen szakmaisággal, bár ír kollégánk um, felhevült érzelmei, mintha elfordították volna a vitát, de jól értem ezeket az érzelmeket. Két dolgot szeretnék felvetni. Egyrészt az LKB függetlenségének kérdését. Helyes és fontos volt, hogy az állam és kormányfők annó többek között Helmut Kohl Európa tiszteletbeli állampolgárának vezetése során érvényesítették az Európai Központi Bank függetlenségének elvét. Az Európai Központi Bank igenis az euró védelmezője. És azért lehetett ilyen stabil ez a bank az elmúlt hónap, stabil az euró az, ilyen, az elmúlt hónapokban ilyen stabil, mert az LKB megteremtette ezt. Kérem tehát Trisi úr, hogy ilyen álhatatosan küzdjön az euró független stabilitása megteremtés érdekében lehet, hogy hallja majd a különböző kéréseket egyes politikusoktól, de őrizze meg a függetlenségét. Másodszorban meg kell magyaráznunk, hogy mit teszünk az európai polgároknak, de a magyarázatokat nem mindig a néha joggal bírált brüsszeli tolvajnyelvünkön kell megadnunk, hanem valóban úgy kell fogalmaznunk, hogy az földrészünk állampolgárai megértsék, amit mondani szeretnék. Utolsó észrevételem, Trisi elnök úr a Bázel 3-at és említette, és teljesen egyetértek ezzel, a Bázel 3-at minél gyorsabban érvényesíteni akarjuk, de csupán akkor, hogyha a G20-ak szintjén mindenki érvényre juttatja a Bázel 3 szabályait. Nem lehet, hogy Európa ismét úttörő szerepet játszon, és ezzel a nemzetközi versenyben hátrányos helyzetbe kerüljünk. Valóban Európa a világ méretű szinten lévő partnereinkkel együtt érvényesítse a Bázál 3 iránymutatásait. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ezzel a közös vitát befejeztük, holnap szavazunk a jelentéstervezetekről.